elfogadtuk. Hölgyeim és, Uraim, még emlékeznek, hogy Kladli Mike úr ellen július 6-án szankciót bocsátottunk elfogadhatatlan megjegyzéseim, illetve az afrikai migránsokkal kapcsolatban június 7-én történt ez. Kavi Mike panaszt nyújtott be az említett döntés ellen. Az elnökség ezek után az elnökség ezek után foglalkozott a panasszal, és egyhangulag elfogadta, jóvá hagyta az én döntésemet. Az említett szankció miatt Kalvin Mika úr nem kapja meg tíz napi napi díját, és minden nemű parlamenti tevékenység alól felfüggesztjük öt napra, érintetlenül hagyva a szavazati jogát a plenáris ülésen. A mai nappal kezdődik az említett büntetés, és 12-ig tart. Arról értesítettek az illetékes olasz hatóságok, hogy Csoka urat megválasztották egy új pozícióba, méghozzá Luca Bunán úr helyét veszi át. Üdvözlöm az új kollégát. Emlékezni szeretnék arra, hogy az ügyrend értelmében meghatározott feltételek mellett teljes jog